lenni a kiváló munkáért, de ne felejtsek el, hogy a legfontosabb, legrelevánsabb ajánlások, javaslatok továbbra is eh, a trilógusok és a eh, tanács tárgyalásainak eh, a mm, mm, mm, redői között állnak elakadva alapvető fontosságú, hogy ezt az eszközt valóban felruházunk azokkal a kapacitásokkal, eh, amelyek lehetővé teszik az integrált eh, irányítást, a migrációs áramlások meg, magas szintű biztonság megvalósítása melletti eh, kezelését, miközben megvédjük a személyek és az áruk szabad mozgását, annak legális formáit az Európai Unión belül. A, a, mi a visszatérítést, visszaküldést illeti, itt bizony szükség van alapvető kapacitások építésére, így lehetnek csak erőfeszítéseink eredményesek, mind a származási ország, mind az át, a tranzitországok szempontjából. Az Európóra is hivatkoznék, amely ugyancsak alapköve az Európai Uniós biztonságnak, szabadságjogok és alapértékek érvényesülésének a szempontjából együtt kell dolgoznunk a továbbiakban is, hogy minél nagyobb és minél jobb költségvetési és operatív kapacitásokkal ruházok fel ezt az egynökséget. Egy biztonság van, a fontos, hogy ennek a szervezetnek a működését a nemzetközi emberi jogi megállapodások, az Európai Unió alapvető elvei és a tengeri jog kerekítés között érvényesüljön. Fájon asszony, köszönöm szépen, hogy szót kaptam, úgy gondolom, hogy valóban jobban meg kell védenünk az Európai Unió külső határait, hiszen ez lényeges fontosságú a Schengeni térség jobb működése és a migrációs válság jobb kezelése szempontjából támogatom a tagállamok közötti megállapodást eh, a Frontex eh, eh, hatalom, hatalom jogokkal való felruházásának a kibővítése szempontjából 2027-ig nagyon fontos változásokat kell elérnünk, fontos, hogy a tagállamok legyenek továbbra is alapvetően eh, felelősek a saját határszakaszaik védelméért, és gondoskodnunk kell arról, hogy mindenkinek az emberi jogait biztosítsuk, azokét is, akiket harmadik országokba eh, küld vissza a Frontex. A Frontex működése, a Frontex harmadik országokkal való mű, eh, együttműködése, például a nyugat-balkáni országokra gondolok, új megállapodásokra kell, hogy alapuljon, amelyek biztosítják az emberi jogok védelmét. Szeretném arra is figyelmeztetni önöknek, hogy az új szabályok, amelyeket bevezetünk a külső határokon, nem lehetnek érvényesek, hogyha az Európai Unió belső terére és nem vonatkoznak. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Dzsambacki képviselő. Hogyha egy ügynökség igazán hasznos lehet az EU-ban, akkor ez a Frontex, illetve az átalakított határ és parti őrség. A külső határok védelme alapvető fontosságú, csak úgy lehet a belső térségben, a Schengeni térségben szabadon mozogni, hogyha külső határokat megvédjük. Ezért üdvözlöm a Frontex módosított mandátumáról szóló jelentést, és az állandó munkatársi állomány feltöltése is jó cél. Megmondtuk többször, egyértelműen amellett vagyunk, hogy hogy a migrációs áramlatot feltartóztatjuk. Persze, mindenki Európába akar jönni, mert magas itt az életminőség, de a gazdasági migránsokat, akik nem osztják az értékeinket és nem értenek egyet az életvitelünkkel, nem engedhetjük be, meg kell akadályoznunk a bevándorlásokat. Most pedig úrtaszunk képviselő egy percben. Köszönöm, elnök úr. Ez a ciklus a szégyen története, hiszen eh, ezrével haltak meg az emberek a földközi tengeren, és a lehető legrosszabb módon fejezzük be ezt a munkát. A, a, Dublini, eh, a Dublini rendszer eh, reformja le, leakadt, miközben több tíz millió eurót szórtunk ki, anélkül, hogy világos mandátum hanem bármilyen szervezetnek az emberi életek megmentésére. Nagyon sok szavazáskor elmondtuk ezt, végső soron ennek ellenére a nemzeti kormányok kriminalizálják azokat a civil szervezeteket, amelyek az illetőket kockáztató emberek életét mentik a tengeren, a nem kormányzati szerveket kriminalizálják, ugyanezek az állami tagállami hatóságok. A következő a parlamenti ciklusnak radikális politikai változásokra lesz szüksége, ennek véget kell vetnie. Elnök, köszönöm szépen, megadom a szót Gál asszonynak másfél percben. Elnök úr, a frontex elvileg hozzájárulhat az európai unió külső határainak védelméhez ugyanakkor mivel a határvédelem elsődlegesen a tagállamok felelőssége a frontex mandátumának megerősítése és annak megerőstésével nem sérülhet a tagállamok szuverenitása. az ügynökség nem veszélyeztetheti a tagállamok határvédelmi feladatainak ellátását és csakis az adott tagállammal együttműködve működhet. kérdéses hogy ez valóban tud e majd gy működni ugyanakkor sajnáljuk hogy az elért megállapodás nem teszi lehetővé hogy a frontex segtséget nyújtson például a macedón határon vagy más balkáni nem uniós tagállamoknak az illegálisan ott tartózkodók kitoloncolásában gy az az illegális migránsok visszaszálltásában nem vállalhat majd nagyobb szerepet. a magyar kormány elsődleges célkitűzése mindig is a határvédelem erőstése volt. magyarországon a külső határok védelmében oroszlánrészt vállaltunk ezzel európát is védve anélkül hogy ehhez bármilyen uniós támogatást kaptunk volna eddig. amit leginkább elvárunk az az hogy végre az eu nyújtson nagyobb pénzügyi támogatást a külső határok védelmére hiszen magyarország még ilyen pénzt nem látott. köszönöm. Kétségtelenül e, fontos volt a Frontexet megerősíteni, hiszen európai szinten kell kezelni a problémákat, ezért a reformot támogatom, a hater és parti őrség létrehozását, aminek azonban továbbra is tiszteletben kell tartani a külső határokon ellenőrzött emberek alapjogait. Két sajnálatos dolgot látok, az egyik, hogy nem sikerült aktív mandátumot adnunk a Frontexnek a tengeri kutatásra és megmentésre. A civil szervezetek vállalják ezt a kockázatot, az Európai Unió visszadobja a labdát. Több mint hat hónap óta a tagállamok azonban bezárják az ajtóikat a megmentett menekültek előtt, és így az embercsempészek kezére játszuk őket. A másik a menekült rendszer reformja még nem valósult meg, és az Európai Parlament már két éve ezzel kapcsolatos álláspontját kifejtette, mégsem történt semmi. Tomásics Csasszony kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A Frontexnek az kell, hogy legyen a szerepe, hogy az Európai Unió külső határait megvédi. Azonban ez az ügynökségi javaslat helytelen, mert a mobilis, specializált, gyors reagálású egységek felállítása, illetve az ezzel párhuzamos határőrizeti erősítés helyett egy bürokratikus szolgálatot hoz létre. Hatékonysága kérdéses. Az illegális migráció problémáját a forrásánál kell megoldani, a Frontexet pedig nem enged, Frontexnek nem engedjük meg, hogy harmadik országból harmadik országba való visszakísérést segítsen. Így a Frontex nem fog tudni segíteni az észak-afrikai országokból haza szállítani a származási országba a migránsokat. Ezzel pedig arra kárhoztatjuk magunkat, hogy az illegális migrációval és a szervezett bűnözéssel a saját ajtónk előtt kell, hogy küzdjünk, mi ahelyett, hogy a lehető legtávolabbra tennénk ezt a harcot, drasztikus változásra van szükség, nem kozmetikázásra. Ronzsel képviselő másfél percben tessék. It's not here. Nincs itt. Akkor kiengi asszony, egy percben parancsoljon. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A tisztelt ház nagy felelősség tudattal fogadta el a, a rendelet módosítását, amelynek segítségével módosítható határ és parti őrségről szóló mandátum egy olyan szöveget fogadtunk el, amely lehetne persze becsvágyobb, de amely mindenképpen hozzájárul majd ahhoz, hogy az egyik pillért megerősítsük, amelyet a migrációs, migráció kezelésében fontos szerepet játszik, ez pedig a külső határok kezelése és védelme. Ez a pillér keretében a bizottság felszólítja Európát, hogy megerősítse a kutatást és mentést a tengeren is. Hatékonyan kell a határokat ellenőrizni és kezelni, de ugyanakkor biztosítani kell a védelmet, az emberi életvédelmét a tengeren, a kutatás és a mentés továbbra is prioritásos szerepet játszik az európai közös bevándorlási rendszerben. Köszönöm Pulos biztosnak a munkáját, és kérem önöket, hogy támogassák ezt a jogszabálytervezetet, hiszen ezzel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy megmentsük az embereket. Köszönöm szépen, Radev képviselő, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, hölgyeim és uraim! Jól emlékszem én arra, hogy öt évvel ezelőtt, amikor a mandátumomat az Európai Parlamentben elkezdtem, Már ekkor is megfogalmazódott a határis parti őrség felállításának gondolata. 2030-ra akartuk beval, betölteni, megvalósítani ezt a tervet, de egy évvel később több mint egy millió ember migráns és menekült lépte át a külső határokat, és a határrendőröket ugyan felkészítették, de egy ilyen léptékű jelenséggel nem tudtak bánni. Éppen ezért fel kellett gyorsítani a munkát. Meg kellett vitatnunk azt, hogy mit kell annak érdekében tenni, hogy a határokat a krízis esetében megvédjük. Megértettük, hogy a Schengeni térség csak akkor működhet, hogyha a külső határokat kellőképpen megvédjük. Megértettük, hogy Európának biztosítania kell a külső határok védelmét. Négy év elteltével pedig arról tárgyalunk, hogy eh, az Európai Határ és Parti Őrség eh, felálljon tízezeres eh, munkatársi gárdával, új hatáskörökkel. Nos, ez az új ügynökség a szolidaritás igazi manifestációjaként jelenik meg, az Európai Unió belső és külső határokon lévő tagállamai között. Köszönöm szépen, most pedig a spontén felszólalások köre jön. Tizen kértek szót. Kérek mindenkit, hogy mindenkinek meg szeretném adni a szót, de ehhez kérem, hogy az egy percet szigorúan tartsák be. 5 órakor szavaznunk kell, és addig még egy másik napi rendi pontot is meg kell vitatnunk. Egy szóval kérem, hogy mindenki tartsa be felszólalás idejét, ami egy perc. Sojdrov asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Ne felejtsük, hogy ez a javaslat arra hatalmas hibára reagál, amelyet 2015-16-ban követtünk el, amikor a külső Schengeni határt nem védtük megfelelően, és azon majdnem két millió migráns és menekült hatolt. Tehát egy részük valóban menekült volt, aki háború és az atrocitások elől menekült, de nagyon sokan voltak köztük olyanok is, akik nem jogosultak volna a menedékre, és akiket ezért vissza kell, kellett volna, kellene küldenünk. Az Európai Uniónak képesnek kell lennie arra, hogy határait megvédje, megvédje biztonságát, saját biztonságát garantálja. Ha milliói, ha menekültek milliói, vagy migránsok milliói, vagy akár ezrei érkeznek Európába, akkor az emberek nem fogják magukat biztonságban érezni, ezért támogatom ezt a javaslatot. Picula képviselő, köszönöm szépen. Az új ügynökség fontos szerepet játszik, hiszen biztosítja majd a külső határokat úgy, hogy a belső térségben szabadon lehessen továbbra is mozogni. Üdvözlöm a tíz, üdvözlöm, hogy tízezer főre növeljük az operatív állomány számát. Ezzel megfelelő választ adunk a külső határokon jelentkező kihívásokra. Úgy gondolom, hogy helyes volt az egész folyamat újbóli áttekintése, és arra van szükség, hogy a menekültügyi rendszert is áttekintsük. Ez nem csak a Schengeni térség szempontjában nagyon fontos. Védjük meg a külső határokat, és megfelelően ellenőrizünk. Köszönöm. Köszönöm, Stevens asszony. Stevens. Voorzitter, collega's, we hebben Frontex steeds... Kedves kollégák, mindig is támogattuk a Frontexet, már 2016-ban is, amikor megkapta azt a feladatot a Frontex, hogy sokkal nagyobb szerepet vállaljon a menedékügyi rendszerben, menedéket nem kapó személyek visszaküldésében. Most újra támogatjuk a Frontexet, a megfelelő irányba haladunk. Nagyon fontos szerepe van a Frontexnek, rendkívül fontos szerepe a migrációs politikáink végrehajtásában. De ez csak akkor működhet, hogyha valóban erősek a külső határaink, és a Frontex pontosan ezt segít bennünket elérni. Nagyobb ö, személyzettel, nagyobb létszámmal, nagyobb forrással kell tevékenykednie az Frontexnek, de olyan országokban is kell, hogy legyen lehetősége fellépni, amelyek nem szomszédos országai az Európai Uniónak. Segítenie kell tudni visszatérít, visszaküldeni az embereket mondjuk Marokkóból egy más nem EU-s országba, Nigerbe például ezt az esélyt sajnos kihagytuk, és ez kár. Ederics képviselő Köszönöm szépen azzal kezdeném, hogy sajnálatosnak tartom, hogy egy ilyen fontos ügyben, amikor több ezer emberről, több milliárd euróról van szó, a kollégák az Európai Uniós teremben még kérdéseket sem fogadnak el. Nos, tehát ezután a megoldás nyilván a jogállamiság kell, hogy legyen, hogyha az emberek be akarnak lépni az Európai Unióba illegális módon, akkor nagyon határozottan és szigorúan kell, hogy legyen egy olyan szabály, ami azt mondja, hogy hát sajnálom, visszaküldjük önt. Más oldalt azonban kell, hogy legyen egy világos, szerű útja a menedékkérelemnek, hiszen mindenkinek joga van menedéket kérni, hogyha üldözik. A jogállamiság tehát a megoldás, és megkérdőjelezem, hogy a 11 millió euró és az extra erőforrások, valamint bürokrácia segíteni fog-e, amikor egész egyszerűen a jogszerűség alkalmazása sokkal jobb lenne. Köszönöm szépen, most még Bogovics képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy örömmel látom, hogy az Európai Parlament megállapodásra jutott azzal kapcsolatban, hogy a külső határokat védeni kell, és hogy ez garantálni fogja a békét, a prosperitást és a stabilitást Európában, valamint a Schengeni rendszer működését. Sajnos azonban 2015-ben nem értettünk egyet ebben. Három évvel később végre rájöttünk arra, hogy az illegális migrációt meg kell akadályozni, és meggyőződésem, hogy további lépésekre is szükség van a Frontex mandátumát ki kell terjeszteni a kétharmadik ország közötti visszatérés segítésére. Szlovéniából jövök, ahol 2015-ben naponta tízezrek lépték át a ö, számot, és a számok az utóbbi időben ismét elkezdtek emelkedni nem gondolom, hogy ez a jövőben nagyon nagy mértékben megváltozna. Úgyhogy biztosítanunk kell, hogy a Boszniából és Szerbiából érkező emberek a Frontex segítségével visszaküldhetőek ezekbe az országokba. Elnök úr, Ávropolosz biztos úr, európai, európai, pro-európai képviselő vagyok, és fontos számomra Európa külső forrás határának védelme egy olyan ügynökséggel, amely az európai partokat védi, 15 ezer fős alakulattal, és úgy gondolom, hogy a szocialisták mindent megtennek annak érdekében, hogy olyan módosítókat fogadhassunk el, amelyek biztosítják, hogy a szervezet az alapvető emberi jogokat nem sérti meg, például a menekültek visszafordítása, terén, de végső soron úgy gondolom, hogy mégiscsak eh, keserű ízt eh, hagy szánkban ez eh, a kísérlet, hiszen nem sikerült az európai déli térség tengereit szegélyező tagállamokkal szembeni szolidaritás terén a tanács ezeket a feladatokat nem látta el, sőt, ezeket a folyamatokat blokkolta. Elnök Marias úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ismét el kell mondanom, hogy az égei tengeri szigetek lakói rendkívüli helyzetben vannak. <clears throat> Hatalmas nyomást jelent számukra a migráció jelensége. Nem olyan régen Szamos szigetén egy igazi öm, felháborodott tüntetés tanúi voltunk, az emberek nem tudnak további illegális bevándorlót befogadni. A Frontexnek meg kell erősíteni a szerepét, Biztosítani kell, hogy a külső határok védelmében, nem csak a tengeri határok védelmében hatékony legyen, hiszen azt látjuk, hogy sok ember szárazföldi határokon próbál behatolni a Schengeni térségben. Ezért tehát javítani kell a Frontex munkáját és a Frontex munkájának minőségét.